Megkezdjük az ülésünket. A kilencedik napi rendi pontnál járunk. A gazdaság és szociális aspektusok az éves eh, növekedési jelentésben. Ez a címe az anyagnak, megadom a szót Túmasszonynak, aki az előadójának a témának parancsolja. Portugálul fogom előadni a témát. Sinceramente, sinceramente acho que não faz sentido não dar, nós darmos continuidade a esta... El kell, hogy mondjam, nem sok értelmét látnám annak, hogyha folytassuk az ülést. Itt a kollégáknak még azért néhánynak jönnie kéne. Az árnyék előadókra szükség van például. Ezt a munkát egyszerűen nem lehet elvégezni enélkül. Úgy látszik még, hogy előnyben részesítenek egy rövid beszélgetést a kávé, egy kávé mellett. Úgy látom értelme akkor van ennek, ha többen is jelen vannak. Nincs értelme folytatni ezt, ha nem jönnek el elnök asszony, hogyha úgy gondolja, hogy folytassuk ilyen módon, akkor így teszünk természetesen, de önre bízom a döntést az elmondottak alapján. Van-e további kommentár, reakció, javaslattal kapcsolatban? Köszönöm. Itt vagyok. egy néhány szót szólnék az európai szemeszterről. November 16-án 2016-ban terjesztették elő ezt az anyagot. Egy véleményt készítünk a gazdasági és foglalkoztatási aspektusokról kitekintés biztosítva 2017-re annak pozitív hírek. Az egyik jó pozitív hír, hogy időközben kezd talprálni az európai gazdaság, sőt ez munkahelyteremtéssel jár együtt. 8 millió új munkahelyet teremtettek 2013 és 2016 között. A foglalkoztatás, illetve a munkanélküliség 8,7%-ra csökkent, és minden egyes csoportban a 20 és 47 év között 71,1%, amiről elmondhatjuk, hogy jobb eredmény, mint 2008-ban, amikor 70,3%-nál jártunk. Ennek egyenlére a 20-20-as célok eléréséhez, ami 75% még további lépésekre van szükség. Őszintén szólva némileg mm, pessimista vagyok, ha a számokat magukat nézem. A jelentésemben egyébként néhány fontos témát vetek fel a foglalkoztatás területén, az első, hogy eh, az ifjúsági garancia erősítésére van szüksége, a második pontban az eh, egyéni célú intézkedésekre van szükség a hosszú távú munkanélküliség kérdésében, és eh, a, munkai, a munkaerőpiaci keresletet összhangba kell hozni a kínálattal, pont elnézést kérek, a szakképzés a nagyobb súlyt kell helyezni, illetve a szakképzettségek kölcsönök elismeréstetésére is. A beruházásokról beszélnünk kell mindenek előtt a digitális szakképzésbe. Aztán vannak további lépések és további testületek, amelyeket be kell vonni. Megfelelő erőforrásokat kell biztosítani, hogy és annak érdekében, hogy a szürke gazdaságot átvigyük a fehér gazdaságba, több reformban van szükség az adóztatás és a kedvezményezés területén. Az adórendszerek hozzájárulnak a versenyképes jövedelemhez, hogyha jól alkalmazzák a hatodik pont. Aktív munkaerőpiaci politikára van szükség, és ezt a szociális partnerek bevonásával kell elvégezni. A tervezet elismeri, hogy a szegénységnek kitett emberek aránya magas maradt továbbra is. Mintegy 119 millió emberről beszélünk itt Európában, akik a szociális kirekesztés veszélyvel szembesülnek a gazdasági csökkenés járult ehhez hozzá. A munkahelyteremtés rendkívül fontos, szembe kell mennünk a szegénységgel, támogatni kell a kis és középvállalatokat. Hogyha azt látjuk, hogy az európai polgárok életkor egyre magasabb, ezért a TB rendszereket erősíteni kell, és olyan stratégiákat kell kialakítani, hogy több e, idős ember maradjon aktív része a társadalomnak, az európai alapoknak potenciáljuk van arra, hogy hozzájönnek az említett finanszírozáshoz, és erősítsék a vállalkozói szellemet aktívabb fiatalokra van szükség, és jobban kell támogatni őket az alapokon keresztül. Még itt figyelembe kell venni az ország specifikus jelentéseket is. Tagállami szinten szembe kell szállni a szegénységgel, a szociális standardeket európai szinten kell egy minimális pontban meghatározni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kíváncsian várom a kommentárjaikat. És figyelembe is veszem majd a későbbiekben őket. Köszönöm szépen. Rebéros asszony felvetésére szeretnék reagálni. Ez a probléma újra szembe jön velünk, szinte valamennyi szakbizottságban, hogyha csütörtök délutáni időpontról beszélünk. Fáradtak vagyunk, és hát várjuk a karácsonyt, a néhány nap van előttünk, amit csak túlélni szeretnénk, szerények az igényeink, tehát a, a Strasburgi szavazás is eh, erre utal, hát őszintén szólva ez így nem jó, ahogy van, de eh, van lehetőség arra, hogy alkalmazkodjunk, és eh, igyekszünk majd lehetőséget találni arra, hogy később szervezzük meg az ülést. A napirend is hát egy sajátos jellegű, és tudjuk, hogy termek is hiányoznak adott esetben. Tums, Tumasszony eh, ha időközben elmondta a bevezetőjét, és azt javaslom, akkor vigyük végig, és reméljük, hogy sokan eh, követik az ülést figyelemmel, nem a teremben, hanem hát, más csatornákon keresztül, hogy úgy mondjam. Miután ezt elmondtam, mm, ezzel akartam válaszolni a javaslatára, de mindjárt szót is adok önnek a jelentés kérdésében. Parancsolja! Köszönöm szépen. Ön dönt, elnök asszony. és természetesen méltányolnom kell az ön döntését és a kollégák munkáját is. Az európai szemeszter első tervezetét látjuk egyelőre, ezek csak bevezető jellegű megjegyzések. Janatúrnak mindenképpen köszönetet mondok az elvégzett munkáért és kiváló jelentésért. De hát természetesen élénk érdekes vitát kell folytatnunk, hiszen Európa jövőjéről van szó, a szociális és foglalkoztási ügyekben ez nem egy apróság, hogy úgy mondjam, nem kevésbé fontos bármi másnál. További kommentárjaim is vannak a jelentéssel kapcsolatban. És később módosítóként is beterjesztem őket írásos formában. Az európai szemeszter legitimitását kell erősítenünk, nem mm, mm, dőlhetünk hátra egy olyan helyzetben, mint idén például, amikor Portugália és Spanyolország esetében a szankciókkal szembesült, és sokan nem értették, hogy valójában mi történik itt. Nagy a veszélye annak, hogy az egész folyamat áthat ennek a két országnak. Biztosítani kell, hogy az európai szemeszter eléggé legitim és hiteles módon működjön. És hát a gazdasági talpraállás eléggé törékenynek bizonyult, és ezért az Európai Unió fő céljai szempontjából kezd vizsgálni a növekedés és a munkahelyteremtés az, ami mindent meghatároz. A néppárt pozíciója Egyrészt a beruházásokról beszél, másodszorban a strukturális reformokról, harmadik pontban pedig a megfelelő fiskális, eh, felelősségteljes fiskális politikáról. A célunk az, hogy garantálni tudjuk, hogy eh, minőség és folyamatosság legyen jelen az európai szociális modellben. Ha ezt a három pillért, amit elmondtam, nem tudjuk megőrizni, akkor az európai szociális modell kerül veszélybe és ez még akár rövid távon is súlyos problémákat okozhat, bár abból van elég most is. Most a gazdasági talpraállásról beszélünk, a szociális gazdaságot sem szabad elfelejteni, hiszen két millió cég van, amely 14 millió embert foglalkoztat, 7%-át tehát a szociális gazdaságban foglalkoztatjuk az embereknek. Ez központi szerepet játszik az európai modell megőrzésében. Egy központi pont az, hogy hogyan tudjuk a szükséges feltételeket megteremteni ahhoz, hogy ezek a cégek növeljék a produktív kapacitásokat. Hogyha a termelékenységről beszélünk ilyen gyakran, akkor Mire gondolunk elsőként, hogy van egy kapcsolat a munkaórák és a teljesítmény között a termelékenység a hatékonyságról szól valójában. Ezt nem szabad elfelejteni, és az a jobb emberi for, erőforrásokra van szükség, ez dönt el mindent. Tehát az emberi erőforrásokat kell fejleszteni, hogyha tényleg hatékonyak akarunk lenni. Így tudjunk hozzájárulni a termelékenység növeléséhez. Ezt megelőző módon kell megtennünk. Ideje korán az oktatásra és szakképzésre kellő forrást kell biztosítani, a szociális partnereket be kell vonni ebbe, és természetesen az oktatási intézményeket, a magánszektort és még a szakszervezeteket is. Vannak egyébként magánfoglalkoztató szervezetek is, őket is figyelembe kell venni, mert együtt tudunk haladni ezen a területen. Így tudjuk biztosítani, hogy a fiatal emberek szakképzettsége eléri azt a szintet, amit a munkatatók elvárnak. Az európai munkavállalók 25%-a úgy érzi, hogy a képzettségük nem felel meg a munkaerőpiac elvárásainak. Ez nem azt jelenti, hogy végtelen rossz minden, de egyszerűen arról van szó, hogy nem találkoznak a foglalkoztatók igényei a tényleges képzettségekkel. És európai munkavállalóknak itt lehetőségeket kell biztosítanunk. A foglalkoztatást szeretnénk erősíteni, ez egy folytos cél, fontos cél, jó úton járunk. Szerintem itt az év második felében a foglalkoztatási kvóta úgy tűnik, hogy jobb, mint korábban, látjuk a fényt az alagút végén, és a 20-20-as stratégiai célokat ezzel el is fogjuk tudni érni, ha ilyen, így haladunk tovább. De óvatosnak kell lennünk természetesen. A víziónk egy kohéziós vízió kell, hogy legyen. Figyelni kell a legkülső területekre, régiókra és a lemaradó régiókra, ahol különlegesen nagy nehézségekkel szembesülnek sokan. A néppárton belül úgy érezzük, hogy megfelelő orientációs elvekre van szükség, amely a gazdaság és a szociális témák egy egyensúlyához vezet. Nem szabad elfelejteni, hogy a gazdaság a polgárok szolgálatában kell, hogy álljon. Az szemeszterrel kapcsolatos iránymutatásaink a néppárt szempontjából azt jelentik, hogy egy pozitív fordulatra van szükség az európai szociális dinamizmusban. Ezen az alapon tudunk tovább haladni, és ha képesek vagyunk ezt az egyensúlyt megteremteni, és a jelentésben ezt megjeleníteni, akkor a tárgyalásainkat is sikerül fogjuk tudni lezárni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Maria Arena az SND-ben az árnyékjelentéstevő Pirinszki úr. Ön képviseli most Arena asszonyt? Kérem. Köszönöm szépen. Kedves elnök asszony, ön elmondta az elején, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy tető alá hozzuk ezt, az árnyék, ezt a jelentést különböző módosítások fognak majd megérkezni, és akkor minden bizonya lesz majd még egy vita. Világos a helyzet, egyetértek a kollégával. Ez nem egy igazi vita. Alig van itt valaki, a jelentéstevő munkáját persze meg tudjuk köszönni, de ez a téma a szociális és munkaügyi vonatkozások rendkívül fontosak a mi szakbizottságunk munkájának szempontjából. Itt komoly dolgokról van szó, ami a jelentést magát illeti. Szerintem Alapvetően ez a téma nagyon részletes bemutatást kap az anyagban, és figyelembe veszi mindazokat a legfontosabb aspektusokat, amelyek hatással vannak erre a kérdéskörre. A jelentés egy kicsit talán túl optimista. Ugyanis az adatok alapján úgy néz ki, mintha csökkenne a munkanélküliség. Különböző intézkedések történtek ezen a területen, stb. Önmagában nem azt mondom, hogy ezt nem kellene figyelembe vennünk, és ez nem üdvözlendő, de mégiscsak meg kell vizsgálnunk közelebbről, és értelmeznünk kell, hogy valójában mi történik. Hogy úgy mond, ez emögött a látszólag eléggé pozitív adathalmaz mögött Nézzük meg például, hogy hogy néz ki a helyzet a foglalkoztatás területén. Nagyon gyakran ugyan csökken a regisztrált munkaönélküliek száma, de ez azzal is magyarázható, hogy ilyen önfoglalkoztatási, illetve nagyon bizonytalan munkaszerződéseken keresztül kezdenek el dolgozni az emberek. Tehát, hogyha csak azt veszük figyelembe, hogy az adatok alapvetően csökkenését mutatják a munkanélküliségnek, ezt el kell ismernünk, ez önmagában jó, de azért nézzük meg azt, hogy hogy néz ki a kép emögött. Alapvetően azt kellene megfontolnunk, hogy ha egyáltalán beszélhetünk a gazdasági növekedésről, az nagyon marginális, és még egyelőre szó nincsen dinamikus munkaerőpiacról. Egyelőre minőségi szempontból semmiképpen sem számolhatunk be változásokról. Én támogatom ezzel kapcsolatban a szövegnek azt a részét, amely azt kéri, hogy vizsgáljuk meg, a 8-as paragrafusról van szó, hogy vizsgáljuk meg közelebbről a be nem jelentett munkavállalás helyzetét, végezzünk különböző munka erőpiaci ellenőrzéseket. Ez szerintem nagyon fontos lenne. Egyébként ezzel kapcsolatban egy módosítást is beterjesztettem, amely tovább mutat, mert megpróbálok ebben rá mutatni arra, hogy itt platformokra van szükség, ezt a tanácsal együtt döntöttük el, és jó néhány ambiciózus munkaprogramot elfogadott már ez a platform, egy szemináriumot is tartottak, hogy megvizsgálják a be nem jelentett munkavállalással kapcsolatos kihívások kérdését. Ezen kívül, miután én úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon aktív volt ennek a platform munkájának a kialakításában. Ezért tovább kell őket abban ösztönöznünk, hogy folytassák a munkát ugyanebbe az irányba. Nem szeretnék most ezen a ponton hosszadalmas nyilatkozatokba fogni. hiszen kell még vitát tartanunk ezzel kapcsolatban, de Ribeiro asszony rámutatott egy fontos kérdésre, amelyre tényleg oda kell figyelnünk. Olyan országok esetére gondolok, amelyek különböző programok alatt vannak még, vagy éppen abból most lábalnak ki, tehát nagyon alacsony még a bevételi szint, a szociális védőháló működése nagyon alacsony szintű. Nos, hát ahogyan elmondtam, ezek az országok gyakran olyan intézkedésekkel kell megküzdjenek, amelyek semmi képpen sem figyelnek, me, felelnek meg a kihívás voltának. Tehát itt alapvetően az Európai Unió, mint hogyha nem hallgatná meg, vagy nem figyelne oda az igazi kihívásokatra ezekben az országokban, És ebből a szempontból az FC alapra is felhívnám a figyelmet, hiszen ebben is azt olvashatjuk, hogy ez is hozzájárult a szorosabb kohézióhoz az Európai Unión belül. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem támasztják alá az adatok, mert az EFSI gazdasági konvergenciát javító intézkedései az adatok alapján pont, hogy nem valósultak meg, tehát mintha legtöbb beruházás inkább azokban az országokban valósulna meg, amelyek már amúgy is a magasabb fejlettségi szintű országok között vannak, és a legtöbb országban egyáltalán nincsen nagyobb beruházás, tehát 60% a beruházásoknak az öt legnagyobb gazdaságban van. Itt valósul meg. Úgyhogy ez fontos lenne az FC működésével kapcsolatban átgondolni, a beruházási bank működésével kapcsolatban is ezt átgondolhatnánk, hiszen itt nagy kihívások várnak ránk a Juncker 2 terv kidolgozása kapcsán is. Ezek csak felvetések voltak, de én azt gondolom, hogy itt egy mély vitára lenne szükség. Köszönöm szépen, mielőtt Trebézius asszonynak átadom a szót. Azt szeretném még elmondani, hogy ugyanez a véleményem. de természetesen ezzel nem fogjuk megoldani a problémát. De az biztos, hogy azt ezt szeretném mondani, hogy a jövő héten Strasbourgban lesz egy közös Econ Emple ülés, ami pont ennek a témának szentel majd figyelmet, illetve a figyelem felhívó mechanizmusnak. December 12-én Strasbourgban kerül majd erre sor. Ez persze nem kompenzál semmit, de mégiscsak egy második lehetőség, és reméljük, hogy nem lesznek éppen akkor karácsonyi vasorák a frakcióknál aznap este, és mindenki részt tud majd venni ezen az ülésen. Néha nehéz, megszervezni a találkozókat, és biztosítani azt, hogy elegen itt legyenek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel mindenki hozzászólt a témához, hozzászólok én is, hiszen nem az elnök asszony nyom múlik az, hogy most van itt, van-e itt élénk eszmecsere vagy nincs, a képviselőkön múlik, hogy jelen vannak-e, vagy sem talán érdemes lenne a kollégáknak szólni, hogy azért csütörtök délután is jöjjenek el az ülésre. Ami a jelentést illeti, köszönöm először is a jelentéstevő munkáját. Szerintem a jelentés kiegyensúlyozott és objektívebb, mint az elmúlt évek során volt. Jónak tartom azt is, hogy a szubszidiaritás elvét külön kiemeli, és hogy a nemzetállamok felelőssége is középpontba kerül. Összességében a dokumentum egy pozitív fejleményt ír le, egy pozitív fejlődést. Jó úton halad a gazdaság, a munkaerőpiaci helyzet is javul, ez örvendetes, de nyilvánvaló, hogy ez még nem elég. Továbbra is sok régió küzdik, és a gyengébb régiókban a gazdasági felzárkózás sajnos sokszor nem sikeres. Egy példa erre Olaszország. Itt Jelen pillanatban bizonytalan a politikai jövő, és nagyon nagy gazdasági kihívásokkal is küzd Olaszország. És nem lehet, hogy folyamatosan az Európai Központi Banktól várjuk a megoldást. Mário Drági várhatóan ma bejelenti majd a részvényvásárlási program meghosszabbítását, ezzel tovább leszorítja a központi bank a kamatokat, ezzel időt biztosítunk, időt nyerünk, de ezt tovább ront a közös valuta helyzetén. Gyorsan megoldást kell találni, és azt is látni kell, hogy a kamatemeléssel nem tudnak majd megküzdeni Dél-Európában a tagállamok. Összességében jó javaslatokat tesz a szöveg, beruházásokat javasol, valamint felülésségteljes fiskális politikát. Tekintettel arra, hogy néhány tagállamban milyen a helyzet, például Franciaországban, Olaszországban, ez azonban nem lesz elegendő. Itt az ideje, hogy az euróvezetet felszámoljuk, megerősítsük a tagállami felelősséget, és a déli országokat tehermentesítsük a valutáik leértékelésével. Gondoljunk bele abba is, hogy az elkövetkezendő években csak még súlyosabb lesz a helyzet a demokratikus változások miatt, Szeretném még egyszer megköszönni Janatónak a munkát. Jó alapot képez a tervezet a további munkához, és várom az együttműködést. Köszönöm. Köszönjük szépen. A GUE-től nincs itt senki. Jean Lambert. egy másik ülésen elnököl épp ezért nem tud itt lenni. Ez azt jelenti, hogy Ágá asszony kap szót. Laura Ágia. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Trebézius kollégát szeretném megnyugtatni. Olaszország nincs jól, de azért a múlt vasárnap legalább az alkotmányt megvédtük, úgyhogy azért mégiscsak jobb állapotban vagyunk, mint amit általában elképzelnek, mert így 68 éven keresztül tudtuk a saját demokráciánkat, szuverenitásunkat biztosítani, és most az alkotmányreformot leszavaztuk hatalmas többséggel, amelyet egyébként ez a szörnyű EU akart ránk kényszeríteni, és ezen keresztül rámutattunk arra, hogy egy új lapot nyithatunk az olasz történelemben. Csak megnyugtatásképpen mondom mindezt. Szeretném Tom asszonynak is megköszönni a munkáját. A jelentést, amikor elolvasom, akkor a következő kérdés merült fel bennem spontán. Vajon ugyanazon a kontinensen élünk, asszonyom? Én Európában nem látom a gazdasági fellendülés jeleit, nem látom a pozitív fejleményeket, nem látom, hogy több millió új munkahely jött volna létre, vagy hogy a 2020-as stratégia céljait elérnénk, és 75%-os foglalkoztatottságot tudnánk biztosítani. Én nem ebben az Európában élek sajnos. Jó sok olyan eszköz volt már a kezünkben, amely elméletileg ezt a hatalmas fellendülést biztosítaná. Erasmus, versenyképességi programok sorolhatnám. Én azért azt szeretném, hogyha ezekről csinálnánk hatásvizsgálatokat, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy milyen eredménnyel működtek ezek az eszközök. Nagyon optimisták vagyunk, Ebben az objektív vagy optimista perspektívában néha azért történnek utalások a még ugyan létező munkanélküliségre. Sajnos nem elég komolyan mondjuk ki ezeket a problémákat, talán azért is, mert ez egy olyan igazság, ami mindenkinek fáj, és talán ezt a szép képet árnyalná. Én nagyon örülnék annak, hogyha ilyen szép Európában, növekedési Európában élhetnénk, de azt kell, hogy mondjam, hogy attól tartok, hogy sajnos ez az Európa egészen máshogy néz ki, mint amilyennek szeretnénk. 122 millióan élnek a szegénységi küszöb alatt, ez minden negyedik embert jelenti Európában. 122 millióan, mint hogyha ez nem szerepelne ebben a dokumentumban. Sajnos nem játszhatunk a statisztikákkal, a makrogazdasági adatokkal, és nem gratulálhatunk magunknak, vagy veregethetjük magunkat vállon néhány tizednyi javulásért. A helyzet továbbra is kritikus jó néhány tagállamban, egészen addig az is marad, amíg Brüsszelből az ellentmondásos gazdaságpolitika áramlik. Hogyan lehet új strukturális reformokat kérni, újabb és újabb költségvetési fegyelemre vonatkozó intézkedéseket, és ugyanakkor azt kérni, hogy a piac működjön, és munkahelyeket teremtsenek ezek a tagállamok. Mi azt szeretnénk ugye, hogyha a vállalkozásokba fektetnének, de hogyha ez nem történik meg, az pontosan a strukturális reformok miatt és a fiskális fegyelem miatt nem valósul meg, amelyet egyébként Európa továbbra is erősíteni szeretne. Európában az embereket és a cégeket borzalmas adórendszer sújtja, semmiféle finanszírozást nem kapnak a vállalkozások, akkor Európa vajon miért kreál állandóan újabb és újabb eszközöket a KKV-k versenyképességének dinamizálása érdekében, akkor, amikor közben a másik kezével pontosan ezeket az intézményeket vagy KKV-kat sújtja. Ezek olyan ellentmondások, amelyekre az előbb utaltam. Vagy skizofrén megszorító intézkedésekkel teli politika, amelyekben a gazdasági politikát, a növekedési intézkedéseket megpróbálják összhangba hozni a költségvetési fegyelemmel. Ez így nem megy hogyha az úgynevezett költségvetési fegyelem nevében gyakoroljuk a hatalmat, akkor azt kockáztatjuk, hogy nem sokára 150 vagy akár 200 millióan lesznek a szegények, ők lesznek többségben nem sokára. Thank you, I'll give the floor. Köszönöm szépen. Bizotto asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Én csak az aggályokkal értek egyet a növekedő szegénység tekintetében. Ebből az egész jelentésből csak ennyi az, amivel egyet értek. Nagyon sok receptet próbálunk mindig felírni, hogy majd az Európai Parlament vagy mások majd megoldják a problémákat. Én úgy gondolom, hogy ha folyamatosan úgy, ahogyan Olaszországban ez megtörténik, fals menekülteket importálunk, és sok-sok millió eurót költünk ennek a problémának a megoldására, például amikor Törökországnak adunk pénzt, ez nagyon nagy hiba. Az, az Eurostat szerint 2015-ben a szegények 119 millióan voltak. Olaszországban 17 millió szegény él. Összesen 119 millió egész Európában. Nos, ezzel szemben mi mit teszünk? Egy újabb jelentést írunk. Ebben a jelentéstervezetben utalunk arra legalább 50-szer, hogy milyen más jelentések készültek, milyen európai parlamenti állásfoglalások készültek ebben a témában, milyen kommunikációk az Európai Bizottság részéről, de hát azért kérem szépen, a problémákkal kellene foglalkozni. Nincsen bátorságunk ahhoz, hogy kimondjuk, hogy mik a problémák. A problémák pont az európai irányelvek. A probléma a közös valuta, amely mindenkit szegényebbé tett. 2009 óta dolgozom itt, és soha sem hallottam olyan vitát ebben a házban, amely az euróra vonatkozik. Miért nem lehetne legalább egyszer egy órát vitázni az euróról? Hogy egyáltalán működik-e? Ön lehet, hogy ezt viccesnek gondolja, de sok millió olasz ember ne egyáltalán nem nevet ezen, mert ö, szegények. Mondjuk vasárnap óta lehet, hogy egy kicsit jobb kedvük van az olaszoknak, mert ott legalább a nem nyert a népszavazáson, végre megszabadultunk Réncitől, és azt mondtuk erre az Európára, hogy nem kérünk belőle. Nos, hogyha ezt a problémát nem vesszük figyelembe, akkor higgyék el, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz. Nem arról van szó, hogy ki kell nevetni minket, egész egyszerűen a problémával szembe kell nézni. Valami működik, vagy nem működik. Ha nem működik, akkor meg kell változtatni, és hogyan? El kellene gondolkodni. Lehet, hogy önnek van igaza, hölgyem. De szerintem ez nem így van. Én csak annyit kérek, a jelentéstevőtől is, vagy bármilyen más kollégától, hogy gondolja végig a helyzetet. Itt az Európai Parlamentben, ahol sok olyan sok vitát abszurd, vagy olyan sok órát abszurd vitákra fordítunk, hogy egy órát nem tudnánk-e arra szánni, hogy az euró belépése óta vajon jobban vagy rosszabbul élnek az, az emberek Európában. Thank you. Köszönjük szépen. Vajon a bizottság részéről jelen van-e valaki, akinek van mondandója ezzel kapcsolatosan, Tomá asszony? Ha megengedi. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság érdeklődése követi nyomon a vitát, feljegyeztük a meglátásaikat. Jelen pillanatban nem szeretnénk többet hozzáfűzni a témához, mert a jövő hétfőn a bizottságok közös ülésén Tyson asszony jelen lesz, és ő nagy örömmel folytat eszmecserét önökkel ebben a kérdésben és más kérdésekben is. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Um... Köszönöm. Yes, please. Uh, take the floor. Parancsoljon, Tamaszony. Igyekszem nagyon rövidre fogni a mondandómat. A vita elején az volt az érzésem, hogy mindenki ugyanabból a frakcióból származik szinte egy néhány font. Yes, the picture we see here is not like... Um, I hope this is not... Remélem, hogy itt a szociális ügyekről nem azt gondolják, hogy nem olyan fontosak, mert mindenki a gazdaságról beszélt. Hát egyszerűen akik a szociális ügyekben érintettek, azok elfoglaltak most, azért nincs, nem szóltak hozzá. A fiskális politikáról, beruházásról beszéltünk, gazdasági talprálásról, és amit itt olasz kollégánk is mondtak, az is igaz. Természetesen a szociális témák az egész Európai Unióban fontosak, és ez egy ilyen átlagot beszélünk, mint a paciensek a kórházban. Ugye van, aki rosszul, van, aki jól, de van egy átlag, csak hát ez nem sokat mond azokról, akik két végleten vannak. Köszönöm a javaslatokat egyelőre, és ha megnézem előző éveket, azt gondolom, Hát 3, 4, 500 módosítóra számítok, és ezeket megnézzük és az árnyék előadókkal végigmegyünk rajta az üléseinken, hogyha a Renci úr és az önök, és a, a pénz nem, a valuta, stb. nyilvánvalóan ha erről akarnak beszélni, akkor meghallgatásokat kell szervezni, és akkor még hallgatjuk az európai valuta sorsát, de nyilvánvalóan ez nem a mi jelentésünknek a, és a mai vitánknak a témája. Köszönöm szépen. Köszönöm, és utána némi információ. A határideje csak angolul van. December 14-e, csak angolul, mint mondtam. 12 óra. Január 25-26-a az elszavazás, és a plenáris pedig a második lenne a februárban, februári plenáris, amikor ezt el lehet fogadni. És úgy gondolom, hogy van lehetőség még arra, hogy visszatérjünk ezekre a kérdésekre, hogyha meg kell vitatni az adott pont alatt. Majd visszatérünk holnap. nem holnap, mikor egy közös vitánk lesz. Ez hétfőn lesz, nem holnap. Hétfőn. Hétfőn lesz, igen. Tovább lépünk. A következő napi rendi pont eh, a 11-15-ös napi rendi pontok. A hat véleménytervezetről beszélünk ebben az összefüggésben, a mentesítés tehát a téma és az általános költségvetés végrehajtása, illetve az ügynökségek szerepe a mentesítés témája. Az összes többi az EU OSA, az Eurofond, az ETF és az egyebeket. Szedefók is ide tartozik. Harkin asszony ma nem jötte, de Toma asszony, Tom asszony az, aki vállalta ezt a szerepet. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Harkin asszony nevében a 10-15-ös pontokat beszéljük meg, egy általános áttekintést adok mind az öt véleményről, vagy hat véleményről. Az összes ügynökség esetében elmondhatjuk, a SZEDEFOPRO az Európai Bizottság, a számbevőszék kijelentette, hogy, és alá is húzta, hogy a 2015-ös év jogszerű és szabályszerű, és a 2015. december 31-i mérleg jól tükrözi az állapotot, és itt párhuzamosan megjelennek a javaslatok is, ideértve a különböző véleményeket, és a jelenlegi nem tudom kiolvasni sajnos a kormányzás és az ügynökségek vezetését is megfelelően végezték, és a az ügynökségek esetében elmondhatjuk, ez az ügynökségek előírásának megfelelően történt. Ez megfelelő eredményre vezetett, és jól tükrözi a cselekvéseiket az ETF és a SZEDEFOP esetében az együttműködés is sikeres volt, hiszen az ILO-val szorosan együttműködtek, és egy közös megközelítést alakítottak ki a decentralizált ügynökségekkel. Sikerült haladást elérni a, és a roadmapot végrehajtani. Hogyha most nézzük meg külön-külön az ügynökségeket, az EU esetében a biztonságos munkahelyekkel foglalkoznak egész Európában, az EU megfelelő stratégiai keretének végrehajtásáért felelősek 2014 és 2020 között. Elsősorban a mostani felülvizsgálattal foglalkozunk a különböző biztonsági és egészségügyi rendeletek mit írnak el. Itt 2014, és azt is vizsgálják, hogy 2004-es előírásoknak eleget tesznek. Egyébként Harkin asszony egyébként a végrehajtási időszakot, idő, kvótát jól jónak tartja 99%-ban, és ez azt jelenti, hogy megfelelő módon elérjük a célokat. Itt azt gondolom, hogy sikerült Írország és az ügynökség közötti együttműködés megfelelő keretbe vinni. Itt az input a politikai fejlődésben magas szinten történik, megfelelően mutatják be az eseményeiket és a projektjeiket a szedefópról. ról elmondhatjuk, és az eurófondos elmondhatjuk, meglehetősen magas a végrehajtási arány, 98,5% megfelelő jó minőséget biztosítanak a kutatáshoz és körülményeket is ezzel támogatni tudják az európai politikát ezen a területen. És Harkin asszony egyébként nagyon font, szerint nagyon fontos, hogy a szakképzésre külön figyelmet helyezünk, ellenzéseket kell végezni, és mindenképpen a fiatalokat előtérbe kell helyezni. Az európai képzési alapítvány a következő pont. A 2015. január 1 évvel kezdett el működni, és teljesen eleget tettek az előírásoknak. 96%-os végrehajtási arányról beszélhetünk, és így meglehetősen pozitívan értékelhetjük ezt a munkaprogramjuk függvényében. Az, alap, az alapítvány megfelelő módon dolgozik, a eljárásokat betartják, és a hiányzó részeket még az elmúlt idő, a következő időszakban elvégzik majd az EU általános költségvetését vizsgálva elmutatjuk, hogy a hiba határa, mi 5,2 némi csökkenést mutat, mint egy fél százalékot az előző évhez képest, de ez még mindig elfogadhatatlanul magas ha, annak érdekében, hogy csökkentsük ezt az arányt, a tagállamoknak kellő mennyiségű információt kell biztosítani, és el kell válni tőlük, hogy a hibákat megszüntessék, mielőtt megtérítenek bizonyos összegeket. Mm, itt 2,4%-os csökkenésre kell számítani. A számbevőszék ajánlását megfelelően elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság 2007-2013 között megfelelő előírásokat alakított ki, és a nemzeti támogathatósági szabályokat is figyelembe vett tették. Eh, ebből kiindulva iránymutatásokat lehetne kialakítani a tagállamok számára, hogyan tudják egyszerűsíteni a szükségtelenül terhelő és bonyolult szabályokat. Vannak bizonyos aggályai, miszerint 2015 végén a nemzeti hatóság kevesebb, mint 20%-a, amely strukturális alapokért felel Európában jött létre, és ez mindenképpen súlyos kockázatot jelent a költségvetés végrehajtását tekintve 2014-2020-as programozási időszakban. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nagyon kevesen vagyunk ezért aztán megadom a menetrendet. A módosítók határideje december 14-e dél 2017. január 25-én fogadjuk el, aztán március 22-23-án a vezetőbizottságban, a plenárison pedig elfogadjuk, majd április végén el. 26-27-e. Ezen megadom a szót Helga Stevensnek is, eh, hogy kíván-e hozzászólni ehhez a ponthoz, a mentesítés ponthoz. Tehát Stevens eh, képviselő asszony kapszott. Thank you for giving me the chair. No, no. No. Okay. Thank you for giving me the word. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaptam. Elnézést kérek, hogy némi zavart okoztunk. Most felolvasom Amcsad Basír állásfoglalása sajnos nem tud a mai napon jelen lenni. A következőket mondja tehát. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát a jelentésekkel kapcsolatban. Számos pontban egyetértünk. Örömmel láttam, hogy az idei hiba arány a foglalkoztatás és szociális ügyek területén csökkent. Mindennek előtt, ha figyelembe vesszük, hogy növekedett a hiba aránya 2014-es mentesítés összefüggésében. Attól tartok azonban, hogy ez a hiba arány még mindig túlságosan elfogadhatóan magas, és más aspektusokkal is együtt jár, amiket a számvőszék is kifogásolt mint eh, Harkin asszony joggal rámutat, eh, igenis a késésnek eh, komoly veszélyei vannak a jelenlegi programozási időszakon belül. A számövőszék véleménye szerint ez nagyobb lesz, ez a probléma, mint a 2007-2013-as periódusban. Az előző programozási időszak vége felén sokat beszéltünk arról, hogy kereljük el a késéseket a végrehajtásban. A frakciónk attól tart viszont, hogy közben még a helyzet romlott is. Támogatni tudjuk a számvevőszék felszólítását a bizottság felé, hogy gondolják újra a végrehajtási mechanizmust az európai strukturális alapok tekintetében, és egyszerűsítő intézkedéseket vezessenek be. Egyéb iránt pedig az ECR üdvözli, hogy forrás alapú politikát folytassunk, és a számverőszék is felhívta a, a, az olyan mutatókra, fontosságot, mutatókra figyelmet, amelyek fontosak az értékelés szempontjából. Ebbe az irányba kellene továbbra is haladnunk. Ami pedig az ügynökséget illeti, az ECR hosszú távon is azt gondolja, hogy nem kellő hatékonysal működnek eh, ezek az ügynökségek, ez egy rendszer szintű probléma, és nyilván van lehetőség a költségvetési megtakarításokra. Az ECR nagyra becsüli azokat a fáradozásokat, amelyek az ügynökségek hoztak annak érdekében, hogy szinergia hatásokat fejtsenek ki az egymás közötti együttműködésben, amikor átfedések vannak. Azt gondoljuk, hogy itt még további lépéseket lehetne tenni. Köszönöm szépen Hárkin asszonynak az észszerű szöveget. Az ECR-nek lesz egy néhány módosító javaslata az érintett pontokban, de konstruktív módon kívánunk együttműködni a kollégákkal. Ez volt tehát Basír kolléga által elmondandó részek. Köszönöm szépen Stevens asszonynak, hogy eljött. De nem sokan vagyunk, nyilván látják önök is. A javaslatom ezek után az, hogy befejezzük az ülést, egy további napirendi pontunk van még. Nem gondolom, hogy észszerű lenne. Nem hiszem, hogy észszerű lenne napirenden tartani ezt a pontot, amikor még ilyen sokan vannak itt, és azt javaslom, Stevesz azt, hogy nagyon érdekel a jelentése, de nyilván lehetőséget adunk arra, hogy mondja el, amit szeretne elmondani a bizottságnak, a szakbizottságnak, amikor többen vannak jelen. Úgy vélem tehát, hogy a legközelebbi napirendre tudjuk tűzni ezt a pontot. A módosítók határideje tehát december 14 én ezúttal is. A szavazás egyébként pedig január végén lesz, úgyis csak nem hiszem, hogy észszerű lenne hm, két vagy három képviselő jelenlétében lefolytatni ezt a vitát. És hm, nem gondolom, hogy egyáltalán az ülést még tovább kéne vinnünk e- ilyen összefüggésben. We have to keep the timetable. We have to vote on the Please. Uh, thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztom az aggájait, ami a jelenlévő kollégák számát illeti. Úgy gondolom, hogy gondoljuk akkor újra december 14-ét, mint határidőt, mert ez jövő héten van mert akkor nem lesz lehetőségem, hogy beszéljek a módosítók határideje előtt. Ha úgy gondolja, hogy mégis mondjam el, akkor mégis elmondom. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Marrakes megállapodásról beszélünk. Azt a javaslat ez a javaslat széles körű támogatást élvezett a fogyatékkal élő szervezetek részéről. Köszönöm szépen az előadónak, hogy ezt az elfogadást azt a lehető leggyorsabban szeretné elérni. Nagyon fontos, hogy a meg, hogy hozzáférhetővé tegyük számok, az olvasat azok számára és könyvek esetében, akiknek nincs lehetőségük, és a fogyatékkel élő emberek jogairól van szó. De, de nem csak erről van itt szó, hanem ez egy morális kötelesség is, hogy mindenki hozzáférjen a könyvekhez. Ez nem csak a tanulás egy szerepe, hanem a könyv az egész világról alkotandó képünkhöz tartozik. Éppen ezért röviden reagálok csak a rendeletre, és az CRPD és a Marrakes megállapodás szövegét javasolnám elfogadni. A hetedik pontban az információhoz való hozzáférésről beszélnek, de a CRPD azt mondja, hogy az információhoz és a kommunikációhoz való hozzáférésről beszélünk, ezért a módosító már ezt tükrözi. Egyéb iránt pedig fontosnak tartom, hogy figyelembe vegyük azokat a személyeket is, akik tanulási nehézségeik vannak. Nem csak a diszlexiára gondolok itt, ami problémát jelent egy hagyományos könyv elolvásásánál. A további módosítóimban szeretném biztosítani, hogy az online és offline információt kell hozzáférhetővé tenni, miközben tudjuk, hogy gyorsan, gyorsabban fejlődik a technológia, mint a jogalkotás, és újabb lehetőségek kínálkoznak a könyvekhez való hozzáféréshez. Utolsó pontként pedig eh, szeretném megmondani, nagyon fontos, hogy eh, beszéljünk eh, a bizottság jelentésében a fogyatokkal szervezetekről is, és itt egy öt éves időszakot szeretnénk megállapítani. ami pedig a 2001 Bocsánat, az első hozzászólásom a rendeletekre vonatkozott, most pedig az irányelvről szeretnék szólni. Az irányelvvel kapcsolatos módosítom hasonlóak a rendeletekhez fűzött módosításaimhoz. Mind az online, mind az offline tartalmakat hozzáférhetővé kell tenni, a marakes definíció szerint pedig be kell vonni mindenkit, akit ez a definíció tartalmaz, ide, akiknek fizikai fogyatékeik vannak, akiknek nehézségeik vannak tartani egy könyvet, vagy kezelni egy könyvet, és a 14. preambul bekezdéssel kapcsolatban szeretném megemlíteni, a fogyatékkal élés alapján tilos a diszkrimináció, és ezt külön ki kell emelni az irányelvben is. Szeretném még megemlíteni, fontos, hogy a fogyatökkel élő szervezetek részt vegyenek ebben a folyamatban, és a Vakok és Gyengénlatok Európai Szövetségét is vonjuk be ebbe a munkába. Ezért támogatni tudom az itt kiválasztott irányvonalat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak is. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm az elvégzett munkát arra nincs lehetőségünk nyilvánvalóan, hogy módosítsuk a, módos, a határidőt, maradjunk a december 14-énél, és a január 25-26-án tudjuk elfogadni. A módosítókat a júriban pedig a vezető bizottságban január 31-én lesz szavazás. Ezzel vége a mostani ülésnek. Meggyőződésem, hogy vissza kell térnünk a pontokra, valamilyen módon a 10, 10, hát a 10-15-ös napi rendi pontokra majd. Lehet, hogy ez későbbi vita része lehet majd, amit Strasbourgban folytatunk le, ahol együtt ülésezünk az econ bizottsággal. Lehetőség nyílhat arra, hogy feltegyük a kérdéseinket eh, azokban a témákban, amelyekben nem tudtunk olyan módon haladni, hogy szerettük volna, nem úgy tudtuk megvitatni, és eh, hogyha ott vannak a képviselők, akkor nyilván részt vetnek majd az üléseken. Úgy gondolom, nem helyén való, hogy így dolgozzunk, ahogyan eddig dolgoztunk. Köszönöm szépen Stevens asszonynak az elvégzett munkát, és majd a 10-15-ös pontokra visszatérünk, mint mondtam, a Strasburgi ülésünkön. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek.